Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Uwagi. Megnyitom az ülést. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársam. Néhány megjegyzéssel kezdeném. Öt nappal ezelőtt megkap szomorú híreket kaptunk Gilles Jacques haláláról, aki francia újságíró volt, Homsban, szíriai Homsban hunyt el. Ez fe, ennek a kapcsán felhívna a figyelmet, hogy múlt évben több mint száz újságíró halt meg a munkája közben. Az Európai Parlament mindig fellépett a szólásszabadság mellett, mindig felléptünk azok mellett, megvédve azokat, akik az igazságról adnak hírt, akik híreket szolgáltatnak, amely többek között a munkánkhoz is rendkívül szükséges. Legalább hat ember halt meg, és több tucat ember eltűnt az olaszországi ö, hajókatasztrófa során, ez egy második bejelenténe valóm, az Európai Parlament nevében ö, biztosítottam együttérzésemről a túlélőket a családtagokat, Ebből a katasztrófából is le kell vonni majd a megfelelő tanulságokat. Aztán további szomorú híreket kaptunk Manuel Fraga Irbarem haláláról. Tegnap Spanyolország és Európa egy nagy államférfit vesztett el személyében, hiszen ő volt a demokratikus Spanyolország egyik felépítője. A spanyol néppárt egyik alapítója, ennek a pártnak tagjai, megbecsült képviselőtársai ma este is itt ülnek körünkben, a spanyol néppárt tagjai. Manuel Fraga Iribárne a 80-as években maga is az Európai Parlament képviselője volt. Szeretném kifejezni Carmen Fraga Estevez asszonynak, az elhunyt leányának, együttérzésünket és részvétünket. És végül december, utolsó bejelenteni valóm ezzel kapcsolatban, december 18-án Václav Havel is elhunyt. Először csehszlovák elnökként, majd két cikluson át a cseh köztársaság elnökeként látta el feladatait Európa, a csehek és a szlovákok egy olyan szemét vesztettek el, aki a bársonyos forradalom jelképe volt, és az Európai Egységesülés jelképe is volt. Nagyon bátor államférfi volt, a 2009. novemberében felszólalt ebben a házban is, és álló tapsal fogadták őt a képviselők. Most emlékezzünk meg róla is. Tisztelt képviselőtársaim, én ott voltam az önök nevében is, Prágában Havel elnök úr temetésén. Nagyon megható, nagyon jelentős, nagy ünnepség volt ez. Elbúcsúztunk egy nagy európaitól, egy nagy államférfitől. A világ sok részéről érkeztek állam és kormányfők, hogy búcsút vegyenek Václav Haveltől cseh államférfitől. Szeretném kérni önöket, hogy egy perces néma csendel állva emlékezzünk meg e két államférfire. Thank you very much. Köszönöm szépen. proszę Państwa. Hölgyeim és Uraim! A, tizen, a, a, a szabály 12-es